Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Én a március 29-én berekeztett ülést újra megnyitottnak nyilvánítom. Kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy ma 12 horvát megfigyelő kollégát és kolléganőt üdvözölhetek, első plenáris ülésük alkalmából. Szeretettel üdvözlöm őket itt a teremben.